So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Ich wurde schon angesprochen. Kedves kollégák, kérem szépen foglaljanak helyet. Megkezdjük az ülést. Nem akarok időt veszíteni. Kezdjük el. Ma nincs vita. Elfogadottnak tekinthetjük a napirendet Mindenki megkapta, minden hivatalos nyelven elkészült a napirend, kivéve észtül, Júl és a szlovákul. Kilenctől 12.30-ig tartjuk az ülést, és 20 cseh újságíró tanuló van jelen. A második három oda egyeztetés az Antonescu jelentés témában, környezetvédelmi témában. Strasbourgban lesz, február 4-én. Ennyi lenne az elnöki közlemény. Hármas napi rendi pont következik. Fluortartalmú üvegházhatású gázok. Mindenki készítse elő a szavazókártyáját. hogy szavazni tudjunk a trilógus eredményéről. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Még mindig lehet szavazni, most szárom le a szavazást. Negyvenhat mellette. 46 mellette, egy ellene és három tartózkodás. Elfogadtuk. Következő jelentés, okoni jelentés. Először is az eljárásról kell, hogy szavazzunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Most az eljárásról szavazunk. Ez az első szavazás. Itt van a listában is a napirenden. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most következik megint az elektronikus szavazás. Tömbben. A tartalomról megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott.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 számítógépes adatbázisokra szavazunk most. Először elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A második állásfoglalás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. Most pedig a bizottsági témára térünk át. És szavazásra bocsátom tehát ezt a kérdést. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a két ellenvetést elutasítottuk, a két kifogást elutasítottuk, és az ajánlást pedig elfogadtuk. Hetes napi rendi pont következik. a kis jelentés. tengeri szállításra kapcsolatos széndiokszid kibocsátása téma. Mindenki készen áll a szavazásra, akkor az egyes módosításra szavazunk, elektronikus szavazás megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 115B mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan szavazunk, ellenőrizzük. 115B, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást, le, Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22-es mellette, 122-es mellette ellene, nem, 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-est elfogadtuk. 24-es mellette ellene nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan szavazunk a 24-esről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 123-as mellette ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. 128-as mellette ellene tartózkodik. Ez nem egyértelmű. 128-as elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os az előadói mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es és 129-es mellette, 27-es és 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 136 és 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 131-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ITRE 12A és 132A együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. ...146, 147, 148, ITRE 14-es és a 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 149-es mellette ellenőrizzük az előző blokkot. 146, 147, 148, 14, 26 elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 149-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 150 és a 27-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 33 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 151 és ittre 15-ös mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 34-es és a 152-es plusz az ITRE 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 153 és az ITRE 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. TRAN 28-as és a 124-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette, 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es első rész mellette ellene tartózkodik, lehet nem egyértelmű, megnyitom az elektronikus szavazást. 29-es. Tran 29-es. Első része. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 155-ös. Nem, van egy második rész is, elnézést mondja az elnök. A 29-es második része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 158-as és 159-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk Tran 30-as A mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 160 161 es ITRE 18-as és a TRAN 30 per B mellette ellene Tartozkodik, ez nem egyértelmű. Akkor erről a blokkról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elutasítottuk. Ja. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 163-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Negyvenegyesre térünk át, 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Száz 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 183-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es az okafogyott, mert elfogadtuk a 45-öst. Most következik. 12. oldal jön a 192, 193, 196-os. Megtalálták? 192, 194, 196 mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. Ötvenhármas mellette, ellene tartozkodik. Nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk a 210 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 212 és 43 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű. Elektronikusan megnyitom a szavazást a 215-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Itt van 4 es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Tran 45-ös részekben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2, 16 és 31 együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 217-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 218 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 219 mellette, ellene, tartózkodik. Nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük. 219-es, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 220-as, ITRE 32-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 58-as, nem, ez oka fogyott, nem, nem. Szavazni kell az 58-asról mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 221-es. Jó, ellenőrizzük, akkor elektronikusan szavazunk az 58-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 221-es mellette ellene. Nem egyértelmű, szavaznunk kell elektronikusan. Elektronikusan szavazunk, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 222-es mellette ellene tehát pedig elutasítottuk. 223-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 224-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tran 46-os mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Tran 47-es két részben első rész mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk, második rész mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 225-ös, 226-os, 227-es, ITRE 33, TRAN 48 együtt mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk, 228 mellette, ellene tartózkodik, nem egyértelmű. Elektronikusan ellenőrizzük a 228-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 229-es mellette ellene könnyű. Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 230-as, ITRE 34, TRAN 49-es együtt mellette, ellene, Tartaszkodik. Nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, erről a blokkról mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Talán 51-es mellette, ellene, Nem egyértelmű. Szavazunk még egyszer. Talán 51-es mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Tran 53-as, már a következő oldalon mellette ellene tartozkodik. elutasítottuk. Itre 39-es mellette ellene tartozkodik. elutasítottuk. 241, Tran 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os nem, mondja az elnök, mégsem. 242-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 56-os mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük. Tran 56-os. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. mellette, 55 mellette volt. Lehet, hogy inkább elektronikusan kéne mindenről szavazni. 245 mellette, nem, ez oka fogyott Tran 57-es mellette ellene Tartozkodik, elfogadtuk. Tran 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 250, Itre 43 és Tran 59-es és a 111-es együtt mellette ellene tartózkodik. Nem volt egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük ezt a blokkot, mellette mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tran 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 253-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Tron 60-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 254-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 255-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 256-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 257-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 259-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 260-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 261 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 262 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 263 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 264-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 265 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 266-os mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 267-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 268 mellette ellene tartozkodik, nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük. 268-as. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72-es mellette. Ellene. Tartaszkodik, elfogadtuk. 269-es sokkal fogyott, 271-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 73-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 272-es mellette ellene elfogadtuk. Itre egyes a van a 23. oldalon Itre egyes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre kettő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tron egyes mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tran kettes mellette ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Étre négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elutasítottuk, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 3-as nem. hetes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 7-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tran 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 86-os mellette, ellene, tartozkodik. Nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk, 86-osról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk a Tran 12-esel, már a következő oldalon mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 102-es és a Tran 14-es mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük. 102-es és Tran 14-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Trant 16-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Itre 6-os és Itre 7-es együtt mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Itre 9-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 109-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan, a szokás szerint. Végső szavazás a módosított javaslatról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41 mellette 7 ellene 9 tartozkodás elfogadtuk. És most Végső szavazás a jogalkotási állásfoglalásról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Negyvennégy mellette, hat ellene, öt tartózkodás elfogadtuk, és most először is az előadónak gratulálunk, most már kezdheti a munkát a második olvasaton. Two. Igen, szeretnék tárgyalási mandátumot kérni. Annak érdekében, hogy még ebben a parlamenti ciklusban megpróbáljuk lezárni ezt a kérdést. Köszönjük, rendben. 36 szavazatra van szükség, legalább úgy, hogy elektronikusan fogunk erről szavazni. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? 44-en mellette, 10 ellene tartózkodás nélkül a tárgyalási mandátumot megadhatjuk. All this shadow rapporteurs, thank you. Köszönöm az árnyék előadóknak. Köszönjük az előadónak, mondja az elnök, és egyben gratulálunk. So. Kriton, Azenis. Thank you. It's, uh... Köszönöm, elnök úr majd hogy nem eljárási kérdés. Nagyon fontos döntést hoztunk ma, gratulálok az előadónak a szocialista frakció nevében, de a görög elnökségnek kell elvégezni a munkadandárját, felgyorsítani a folyamat. Tudjuk, hogy ez mennyire fontos kérdés Görögország számára. Remélem, hogy ez majd ösztönzőleg hat a görög elnökségre. Keményebben, gyorsabban fognak majd dolgozni. Vom Wasser in die Luft und zu Peter Liese und wir starten mit den Abstimmungen zum Bericht Peter Liese. Und als allererstes stimmen wir elektronisch über den Kompromiss 1 ab. ab Ezt a jelentést fogjuk megvizsgálni, eh, és pedig az egyes kompromisszumot fogjuk eh, eh, megvizsgálni, Péter Líze. Igen, de először is visszautasítottunk egy egy másik eh, indítványt, és a szabályok értelmében ezzel kellene először is foglalkozni. Tehát azt javaslom, hogy először is ezzel foglalkozunk, és azt javasolom, hogy a kompromisszumos eh, megoldásra szavazzunk először is. Elnézést kérek, elnéztem a színeket, a jelentéstevőnek igaza van, tehát először is a 21-es eh, módosítók mellette ellene tartózkodik, visszautasítottuk. Most pedig az egyes e, kompromisszumra fogunk szavazni elektronikus úton, szavazást megnyitottam, szavazott-e mindenki, lezárom. 33 mellette, 15 ellene, 7 tartózkodás, akkor e, rátérhetünk a TA2-es e, módosítóra, megint csak elektronikus úton, megnyitom a szavazást, szavazott-e mindenki, lezárom elfogadtuk, 41 mellette, 13 ellene. Most pedig rátérünk a 74-esre, ki van mellette és ki van ellene, ez az ötödik oldalon van, mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. most elektronikusan fogjuk ellenőrizni, hármas kompromisszum. Szavazást megnyitom, lezárom. Most a tizedik oldalon vagyunk. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megint csak elektronikus a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 22-esre térünk most rá, mellette ellene tartózkodás visszautasítottuk. Egy itré mellette ellene tartózkodás visszautasítottuk. 23 Kramer mellette ellene tartózkodás visszautasítottuk visszautasítottuk, egy dram mellette, ellene, tartózkodás visszautasítottuk, kettő, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25, és a kettes együtt mellette ellene visszautasítottuk, 27 Kramer mellette ellene tartózkodás visszautasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum, elektronikus szavazást, mindenki szavazott, lezárom. 52 mellette, 4 ellene, 1, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás visszautasítottuk. 30, 31, 32 és 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4 mellette ellene tartózkodás visszautasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás visszautasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodás visszautasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás visszautasítva, nem, mert hát tulajdonképpen okafogyott lett. Ötös kompromisszum, Elektronikus szavazás, szavazás megnyitom, szavazott-e mindenki, lezárom. Elfogadtuk 42-13, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 és 37, 38, 8, 4 össz együtt. Mellette ellene tartózkodás visszautasítva. 39, 40, 40. nincs lengyel fordítás, sikerült-e megoldani. 39, 40, 41, 42 és 5 itt rég, mellette ellene tartózkodás visszautasítva, 44, 45, 46, 9 és 6 mellette ellene tartózkodás visszautasítjuk, 5, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47, 10 7 itré mellette ellene tartózkodás visszautasítva, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás visszautasítjuk, első uh, szavazás elektronikusan, mindenki szavazott, első végleges szavazást lezárjuk, elfogadtuk, 40 mellette 8 ellene 6 tartózkodás. Második végleges a javaslatra vonatkozólag, jogalkotási állásfoglalásra vonatkozóan megnyitottuk, szavazott-e mindenki, lezártuk, elfogadtuk szintén. Ennyit a szavazásokkal kapcsolatban, ha csak a jelentéstevő nem szeretne egy tárgyalási mandátumot kapni. Elnök, elnök úr, a stop the clock eljárás, tehát állítsuk meg az eljárás, nyilván minket is nyomás alá helyez, sürget minket az idő, ezért szeretném, is, hogyha mandátumot kapna az előadó. Másik két bizottság véleményét semmiből vettük, hogyha jól működnének a parlament belső szabályai, akkor a parlament egészen hozhatna döntést erről. Nyilván Péter Lizét támogatunk el ez ügyben, de nagyon kényes számomra ez az eljárás, mert ez nem tűnik túlzottan demokratikusnak számomra. And the rules of procedure should be... És változtatni kéne éppen ezért a házszabályom. Wenden sich doch vertrauensvoll an den Kollegen Duff mit äh, und an unsere, unsere... Nos, DAF úrban és a az Szakbizottságban, de megadom a szót az előadónknak, Péter Izének. Igen, köszönöm elnök úr, valóban nehéz helyzetbe kerültünk. A plenáris nem kockáztathatjuk meg ezzel az ügyel, mert akkor felelveszi annak, hogy egyáltalán nem változik a jogszabály. Én sem vagyok teljesen elégedett ezzel az eredménnyel, ezzel a megoldással. Nem hiszem, hogy hogy az interkontinentális eredetek ügyében megkockáztathatjuk azt, hogy nem teszünk semmit. A transport, a közlekedési szakbizottság egyes módosítói megpróbáltuk azért átvenni, de nem sikerült kompromisszumot kötnünk. A TRAN szakbizottság e, e, ezért igazából nem áll mellettünk ez ügyben, de a három oldalú megbeszéléseken a tanácsabizottsága jelen lesz a TRAN bizottság előadója is. Kérem a tárgyalási mandátumot támogassák, mert hogyha nem, akkor április előtt nem tudjuk lezárni ezt a jogalkotási dossziét. Volt aki azt javasolta, hogy ezt dobjuk vissza, és maradjunk a régi jogszabálynál. Még hogyha nem is vagyunk egységesek ez ügyben, ezt nem szerettük volna, mert azt hiszem, hogy a nem tökéletesen módosított jogszabály is jobb, mint a régi jogszabály. Ezért kérem, hogy ezt a mandátumot támogassák még akkor is, hogyha nem elégedettek százszázalékosan, még az is jobb, mint a régi. Ezért kérem, szavazzák meg a mandátumot. Köszönjük az elnök, mondja akkor tehát szavazzunk arról elektronikusan, hogy megadjuk el Péter Lizének és a tárgyalócsapatának a tárgyalási mandátumot. Stimmt. Miknek sikerült leadni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást, és meggyőző többséggel 49 hatarányban egy tartózkodás mellett megadtuk kollégánknak a tárgyalási mandátumot. Peter Lizének, előadónknak, tárgyalócsapatunk vezetőjének sok sikert kívánok, és sok szerencsét, azt hiszem szüksége is lesz rá. Köszönöm, hogy ennyire építő jellegűen álltak a kollégák ez a kérdéshez, most pedig tovább lépünk a 9-es napi rendi pontra. Pak az előadója ennek az érdekfeszítő témának. Tehát a POK jelentés az idegen eh, honos özönfajú betelepedés kártyása megkezdés féken, igen, 106, 107, 108, 107, 108-as megegyezik. 109-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 109-est elektronikusan. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 34-19 arányban elfogadtuk. 110-es következik, mellette, ellene, elfogadtuk. 100 Ötös konszolidált mellette ellene elfogadtuk. Int a 9-es mellette ellene nem fogadtuk el, 113-as mellette ellene nem fogadtuk el, 115-ös mellette. Ráadásul elfogadtuk. 114-es Két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Második rész mellette. Ellene. Nekem nem világos, ezért próbáljuk meg elektronikusan a 114-es második részéről. Próbáljuk meg még egyszer, egyel több volt szocialista a kelleténél. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Mindenki leadta a szavazatát? 23-31 arányban elvetettük. Következik 15-ös mellette ellenem Ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan, tehát 15-ösről szavazunk. Nem fogadtuk el. Int a 10-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 116-os mellette, ellene nem fogadtuk ez. 117-es mellette ellene elfogadtuk 118-as mellette ellene elfogadtuk akkor kollega? normalerweise sind die plätze nur für kollegen vorenthalten und es kann sich nicht x beliebiger hier in die ersten reihen besetzen. Az első sorban, ha nem bánják, kérem csak képviselők üljenek, asszisztensek, szakértők, hátré foglaljanak helyet. 119-es mellette, ellene elfogadtuk, 6-os konszolidált módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-esre mutva mellette ellene elfogadtuk. 128 mellette ellene elfogadtuk. 129-es mellette ellene nem fogadtuk el. 130 es mellette ellene nem fogadtuk el. 131-es mellette ellene nem fogadtuk el 132-es mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 139-esre ugrunk tovább mellette. Ellene elfogadtuk. Ne, sőt, nem is biztos. 139-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki látta a szavazatát? Hát látszik, hogy elvetett, elvetettük 140-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. PES 7-es mellette, ellene nem fogadtuk el, 17-es, 19-es együtt szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 142-es mellette. Ellene. Ez sem világos. Ellenőrizzük elektronikusan a 142 es Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Elfogadtuk, úgy látszik. mint a 13-as mellette ellene nem fogadtuk el. 144-es mellette ellene. Nem fogadtuk el. Int a 14-es mellette ellene. Tartozkodik. Elfogadtuk. 146-os mellette ellene. Elfogadtuk. ugrunk egy kicsit. PES 9-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 147-es mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 148-as mellette. Ellene. nesvilágos 8-asról szavazzunk elektronikusan. Hát látszik, hogy nem fogadtuk el, 149-es mellette ellene. Nem fogadtuk el 150-es mellette ellene. Nem fogadtuk el 151-es mellette ellene. Nem fogadtuk el. 21-es mellette ellene elfogadtuk. 153-es mellette ellene nem fogadtuk el. 154-es mellette ellene elfogadtuk. 155, 6 és 7-es, Inta 17 és Pest 11-es együtt szavazunk mellette. Ellene. Hmm, elfogadtuk. 160-as rogrunk mellette, ellene. Nem fogadtuk el. Konszolidált 2-es, módosító mellette, ellene. 22-es, mellette ellenne elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Ugrunk a 28-asra tovább, mellette ellene elfogadtuk, 4-es konszolidált módosító mellette ellene elfogadtuk, Megint ugrunk egy kicsit. 218 és 23 együtt, mellette ellenne nem fogadtuk el, 219-es mellette ellene elfogadtuk, 220 és 25-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 221-es mellette ellene e, elfogadtuk. 224-es mellette ellene nem fogadtuk el. 224-est elnőrizzük elektronikusan. Nem fogadtuk el. Kettő, 34-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 40-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 237-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 238 os mellette, ellene nem fogadtuk el. 239-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el 240-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el 41-es mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 241, 44, 47, 49 együtt mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan ezeket a módosítókat, amelyekről együtt szavazunk, tehát lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Folytatjuk. 246-os mellette ellene kettő 46-os mellette ellene elfogadtuk. 248-as mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 250-es mellette. Jaj, bocsánat, az értelmet ezt 252-esre folytatjuk mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 42-es mellette, ellene. Elfogadtuk 253-as mellette, ellene. Elfogadtuk 254-es mellette, ellene elfogadtuk, 255-ös mellette ellene nem fogadtuk el, 43-os mellette elfogadtuk, a 20-as mellette ellene elfogadtuk, 257-es mellette ellene elfogadtuk, 258-as mellette ellene elfogadtuk 259-es mellette, ellene elfogadtuk 260 mellette, ellene elfogadtuk 261 mellette, ellene elvetettük 262-es mellette, ellene nem fogadtuk el 264-es mellette ellene elvetettük, Inta 21-es mellette ellene nem fogadtuk el, 265-ös mellette ellene elfogadtuk, 267-es mellette ellene elfogadtuk, 268-as mellette ellene elfogadtuk, 269 mellette, ellene, elfogadtuk. 270-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 271-es és 72-es együtt szavazunk, mert megegyeznek mellette, ellene nem fogadtuk el 273-as mellette. Ellene. Elfogadtuk 254-es mellette. Ellene elvetettük 44-es mellette, ellene, elfogadtuk 278-as mellette, ellene, elvetettük 279-es mellette, ellene, elvetettük a 23-as mellette, ellene, elvetettük 280-as mellette, ellene, elvetettük 281-es mellette ellene elfogadtuk. 282-es mellette ellene elfogadtuk. 283-as mellette ellene elfogadtuk. 7-es konszolidált módosító mellette ellene elfogadtuk, és ezáltal ugrunk a 291-esre mellette ellene nem fogadtuk el. 293 mellette ellene elvetettük. Pest 17-es mellette ellene elvetettük. 294 mellette ellene elfogadtuk. Inta 24-es mellette ellene elfogadtuk. 295-ös mellette ellene elfogadtuk. Pest 18 mellette ellene elfogadti 296-os mellette ellenne. Nem fogadtuk el. 297-es mellette. Jó, 296-ost ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk, igazuk volt, elnézést. 47, 48, 49-es blogban szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 298 mellette, ellene nem fogadtuk el, 52-es mellette, ellene elfogadtuk. 306-os mellette, ellene elfogadtuk. 9-es konszolidált mellette ellene elfogadtuk. 56-osra ugrunk tovább mellette ellen elfogadtuk. 318-as mellette ellene elfogadtuk. 319 mellette ellene elfogadtuk. 320-as mellette ellene 324-es mellette ellene. Fogadtuk 326-os mellette ellene. Elfogadtuk. 327-es mellette ellene. Nem fogadtuk el 328-as mellett 328-329 értelmét veszti preambulum bekezdések 50-es eh, mellette ellene nem világos. Az 57-esre elektronikusan szavazunk. Éppen hogy egy szavazat különbséget elfogadtuk. Egyes mellette ellene elfogadtuk. 58-59-es blokkban mellette ellene elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene. Elfogadtuk 63-as mellette, ellene. Nem fogadtuk el Inte 1-es mellette, ellene. Hmm, elvetettük 64-es mellette, ellene. Elfogadtuk 60 bocsánat, dugrunk egy kicsit. 68-as, elette, elvene. Nem fogadtuk el. 3-as mellette, ellene. Befogadtuk, int a 3-as mellette, ellene. Elfogadtuk 69-es mellette, ellene, elfogadtuk PES 2 mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 71-es mellette nem fogadtuk el 72-es mellette ellene nem fogadtuk el 73-as mellette ellene fogadtuk el Négyes mellette elvene. elfogadtuk. Tes három mellette ellene elfogadtuk. Inta ötös mellette ellene Inta ötös még egyszer mellette ellene elfogadtuk. 78 os mellette, ellene, elfogadtuk. Pest 4-es mellette, ellene. Nem, elvetettük. 105-ös mellette, ellene. Elvetettük. Int 8-as mellette, ellene. Elvetettük 5-ös mellette, ellene. Az Inta 6 együtt szavaztunk, ugye 80-as mellette ellene tartózkodik. 6-os mellette ellene elfogadtuk, 81-es mellette ellene elfogadtuk, 82-es mellette ellene elvetettük, Inta 7-es mellette ellene nem fogadtuk el 83-as mellette, ellene, elfogadtuk 84-es mellette, ellene, elfogadtuk 7-es mellette, 85-6-os mellette, ellene. Nem, elvetettük. 88-as mellette, ellene. Elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, elfogadtuk 92-es mellette, ellene, elfogadtuk 9-es mellette, ellene, elfogadtuk 93-as mellette, ellene, elvetettük 10-es mellette, ellene, elfogadtuk 94-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. A 94-eset ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk valóban. Folytassuk a 9... Igen, 6-ossal mellette ellene elfogadtuk, 90 hetes mellette ellene elvetettük. 98-as mellette ellene elfogadtuk. 101-es mellette ellene elfogadtuk. 102-es mellette ellene elfogadtuk. Ezzel az első elektronikus szavazás az így módosított jelentés egészéről. Mindenki látta a szavazatát? 50 nem mellette. Egy jelen szavazat 5 tartózkodás. A második elektronikus szavazás a jogalkotási állásfoglalási indítványról szavazunk. 49-4 arányban három tartózkodás mellett ezt is megszavaztuk. az előadónak adom meg a szót. Szeretnék eh, szeretném kérni a kollégák jóváhagyását a tárgyalási mandátumhoz, és köszönöm a kollégák az előadók együttműködését. Genau. Dann stimmen wir über die Mandatserteilung ab. Jó, akkor a harmadik elektronikus szavazásra, a tárgyalási mandátumról szavazunk. 36 igen szavazat szükségeltetik ahhoz, hogy ezt megkapja nagyra becsült kollégánk Pável Pak 46 hét arányban egy tartózkodás mellett megadtuk a tárgyalási mandátumot. Gratulálunk Pável Paknak. Kiváló munkát végzel, gratulálunk, és sok szerencsét a tárgyalásokhoz. So, jetzt geht's weiter. Folytassuk. Folytassuk a szavazásokkal. Tízes napi rendi pont szerinti szavazás következik. hármas-négyes együtt, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Együtt szavazunk a 11-től 13-asig, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. egyes mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Aztán az első elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második elektronikus szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Azt mondják, hogy szeretné a tanácsal megnyitni az egyeztetést az előadó, szavaznunk kell, megnyitom a szavazást a mandátumról, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és ezzel elfogadtuk. Köszönet minden résztvevőnek. Tizenegyes napi rendi pont következik. Antonescu úr jelentése, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodik, nem egyértelmű. 33-asról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 38-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, 43-ast elektronikusan megszavazzuk mellette, illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Igen, egyetemen elfogadtuk. Blokkban szavazunk 44, 46, 47, 49-esről mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette, két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 16-os mellette 16-os e, ellene elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as okafogyott, 21-es mellette nem kell szavaznunk. A 20-asról szavazunk mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 23 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartozkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 26-os mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1-es mellette ellene 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 50 mellette ellene nincs, és egy tartozkodás. Gratulálunk a, az előadónak. Folytatjuk a 12-es ponttal. Sonic úr véleménye. 16-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 18-as, 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-6-7 egyben mellette ezek kompatibilisek, úgyhogy együtt tudunk ezekről szavazni. Vagy akkor szavazunk külön 5-ös mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk 6-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk 7-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk az egyes okafogyaszt, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 13-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. 47 mellette, 0 ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk Sonic Ornak. Következő 13-as napi rendi pont szerinti szavazás következik. 49 oldalból áll a szavazólista. Azért remélem, hogy ezt gyorsan végig tudjuk csinálni. 75-ös, 76-os, 78-as és 80-as egyben szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan. Mindenki szavazott. Egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. 46 mellette, 4 ellene Végső szavazás. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezárom. 49 mellette ellenszavazat nincs, nincs tartózkodás, akkor teljesen egyértelmű, hogy az, ez a bizottság abszolút nem ért egyet az egésszel. Nincs más napi rendi pontunk. Következő ülés február 12-én 9-12.30-ig és 13-án 9-12.30-ig. szokás szerint Péter Lize. Akkor már is kezdjük a koordinátori ülést. Kérem, hogy aki nem koordinátor, az hagyja el a termet. Koordinátorok pedig maradjanak. Már is kezdjük a koordinátori ülést.